néppárti eh, frakció eh, kinevez, illetve szakbizottsági néppárti tag eh, kinevezéséhez kérvényt nyújtott be, hogyha a jegyzőkönyv engedélyezéséig nincsen ellenvetés, ezt a kinevezést a szakbizottságban elfog